même dans le langage de l'OMC, l'idée de la promotion du free trade. Donc pour ma part, je refuse cette modification de cet amendement. Merci. I call your attention that it is on the Treaty of the European Union as an objective of the common trade policy. Uh, um, and we are bound by the treaty. So let's uh, move to the vote.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 hogy milyen szerepet tölt be az újrafelhasználás, a recycling. Hogyha megnézzük az MB anyagát, akkor annak idején sokan azt gondoltuk, hogy ez nevetséges, elleneztük ezt, azt gondoltuk, hogy ez plusz terheket róránk, a Hewlett Packard céget említeném meg, hiszen ők jelentős előnyöket élveznek abból, hogy ez az irányelv hatályba lépett, és nem lehet a harmadik országokban szabadulni a hulladékoktól. Tehát, mint említettem, a véges nyersanyagok kapcsán sokkal nagyobb lehetőségek rejlenek -e ezen a területen, mint ezt az ember gondolná. Köszönöm. Paul Murphy parancsolja a GUE képviseletében. Uh, and thanks to the rapporteur for the... Köszönöm, és köszönöm a jelentéstevőnek ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy jó pár kérdésben egyetértünk, és örülök annak, hogy a spekulációra, az árucikk spekulációra is kitért, hiszen különösen az élelmiszerek, illetve az árucikkek, a nyersanyagok tekintetében a spekulációra nagyon oda kell figyelni ennek a szakbizottságnak, hiszen tehetünk ezen a téren valamit. Azt gondolom, hogy a vélemény nem eléggé kritikus az európai nyersanyag kezdeményezést illetően illetve az Európai Bizottság megközelítést illetően véleményem szerint az a kép, az az image, amelyről ön beszélt, az európai nagy cégeket csak a nyersanyagok érintik, az ezen országokból érkező nyersanyagok. Sajnos ez a valóság, és tudatos helyzet ez. Tovább próbálják javítani és segíteni a könnyű hozzáférését a nagy cégeknek ezekhez a nyersanyagokhoz, a környezet, a e, helyi munkaerők kárára. Ezzel kapcsolatosak a megjegyzéseim. Tehát a bizottság tudatos politikájáról van szó, megpróbálja az export e, adókat elhárítani, és megpróbálják lehetetlené tenni, hogy megvédjék az országok ezen, ezen országok nyersanyagaikat. Ez szerintem nem megoldás. Demokratikus kell a tulajdon kérdését kezelni, <clears throat> és ezek az országok megpróbálják diversifikálni gazdaságokat, és nem csak a nyersanyagok kiaknázását próbálják előtérbe helyezni, és ezt adók segítségével próbálják megtenni. Tehát ez nagyon fontos véleményem szerint. Aztán a második kérdés az Európai Uniós beruházási politika. Itt megint a multinacionális cégeknek újabb, könnyebb hozzáférést szeretnénk biztosítani a nyersanyagokhoz az új koloniális világban, és ezzel kapcsolatban van egy-két kritikus megjegyzésem. És végül az utolsó bekezdést szeretném megerősíteni, az újrahasznosításról szól ez, hiszen az európai nyersanyag kezdeményezésnek az a lényege, hogy a nyersanyag függőséget próbálja megerősíteni, és el, elkerül, elkerülve a diversifikációt. De itt nagyon fontos az újrafelhasználás, és az, hogy eltérjünk ettől a függőségtől, hiszen egy átlagos európai négyszer annyi nyersanyagot használ, mint egy ázsiai, és ötször annyit, mint egy afrikai. Megpróbálunk egy fenntarthatóbb gazdaság felé haladni, és természetesen itt az újrafelhasznosításnak nagyon fontos szerepe van. Elnök, köszönöm szépen a bizottság véleményét. Nem? Dartmouth úr következik. Rajta volt ön is a listán, de nem néztem rá a listára. Nem, nem nagyon jó, hogyha az ember a listán szerepel, ugye a képviselő úr. Gilbert Salomon azt írta, hogy van egy olyan listám, akiket nem lehet kikerülni. Nagyon megtisztelő Murphy úr után szólni, sajnos nem értek vele azonban egyet. Úgy gondoljuk, hogy nemzeti szinten sokkal jobban lehet kezelni a kérdéseket. Ami az újrafelhasznosítást illeti, és azt hiszem, hogy ez egy általánosabb kérdés is érint. A, az újrahasznosítást akkor alkalmazzuk, amikor ennek valós előnyei vannak. És ez a lényege annak, amit mondani szeretnék, semmi nem helyettesítheti a piacot és az ármechanizmust. Ezek a kísérletek, a nem megfelelően informált kísérletek, eh, amelyek segítségével a piacra szeretne a a piacot szeretné megváltoztatni a bizottság, ezzel pontosan az ellenkezőjét érik el, mint amit szeretnének. Hogyha az egészet terheljük, hogyha tönkretesszük a piacot, és megpróbálunk beleszólni az ár mechanizmusba, akkor nem kapjuk meg a nyersanyagokat. Nem megfelelően, nem gondolták ezt végig, és félreértésre alapul az egész. Bár most kivételesen nem olyan rosszul van megírva ez az anyag, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ha visszatérünk, ha visszagondolunk a Szovjetunióra, amely természetesen nem csak Oroszországról szólt, hanem 10-12 más országról is, a Szovjetunió nagy mértékben lefette a világ földrajzi területét, elég nagy területet jelentett ez, illetve nyersanyag források nagy része is oda tartozott. Megpróbálták lerombolni az ármechanizmust. Mi lett a vége? Nem pontos statisztikákkal tömködték tele a lyukakat, a bürokraták, és ez alapján próbálták felosztani a nyersanyagokat. Ez nem működött és folyamatosan hiányjal kellett számolni a nyersanyagok területén, bár egy olyan területről van szó, amely nagyon is gazdag volt nyersanyagokban. A Financial Times-ban olvastam egy nagyon érdekes statisztikát ma, nem azt akarom javasolni, hogy a modern Oroszország minta lehetne bárki más számára. De érdemes azért odafigyelni arra, amit olvastam. 15 évvel ezelőtt az a terület, amely most Oroszország, 200 milliárd dolláros gazdaság volt, most pedig 2000 milliárd dolláros gazdasággal kell számolnunk tízszer akkora, mint a múltban. Miért? Az ármechanizmus bevezetése, illetve a piac bevezetése miatt. Az itt előttünk álló javaslatok pedig egyszerűen és egyértelműen ebbe az ármechanizmusba akarnak beleszólni, a piacba akarnak beleszólni, akik ezeket írták, vissza kellene, hogy menjenek a kezdetek kezdetéhez, az elvekhez, és abba hagyni ezt a tevékenységet, mert, ahogyan mondtam, ennek a következménye pontosan az ellenkezője lesz, mint ami a szándékunk. Még egy gondolatot szeretnék elmondani. Dicsérik azon kiseteket, hogy a pénzpiacokat megpróbálják manipulálni. Ez véleményem szerint a bizottságtól az egyik legrosszabb javaslat, amit, amit láttam, mióta itt vagyok. A brit konzervatívok megszavazták az alternatív beruházási alap irányelvre utal ez a szöveg, ez pedig a legrosszabb, leg semmit mondóbb irányelv a legkárosabb, és természetesen megjegyzéseimet követően módosítókat kell majd benyújtanunk. Az alapvető megjegyzésem azonban az, hogy a gondolkodás alapelvei, tehát a, az egésznek a gondolatmenete, amelyre az egész alapul, az egyszerűen hibás. Pontosan az ellenkezőjét fogjuk elérni annak, amit szeretnénk. Uh, William Dartmouth, when I listen to you. Köszönöm. Még akkor is, hogyha nem érek, értek egyet, akkor is el kell mondanom, hogy nagyra értékelem az ön szavaid. Most pedig meghallgatjuk a bizottságot. Megváltoztattuk a sorrendet a napi rendben, éppen ezért elnézést kérek a bizottságból. Ez nem az önök kibája, hanem az enyém. El kell gondolkoznom azon a gyakorlaton, hogy el, elfogadhatok-e vajon minden napirend módosításra vonatkozó kérdést. Nagyon fontos, hogy ez ne történhessen meg újból. A jelentéstevőnek adom vissza a szót. Sok megjegyzésre kell reagálnia. Köszönöm szépen, elnök úr. A piac funkciójáról hosszasan lehet beszélni. Meg kell nézni, hogy ki kapott Nobel-díjat a gazdaságban, mint például Stiglitz úr, és úgy találom, hogy Stiglitz úr nagyon érdekes dolgokat fogalmazott meg, és azt mondta, hogy a piac láthatatlan keze, amely az ára, ára, áralakítást igazgatja, amúgy nem is való, tehát úgy tűnik, mintha ez nem is létezne, ez a láthatatlan kéz és úgy tűnik, mintha a piacnak impulzusokat kéne adni ahhoz, hogy egyáltalán működhessen, és úgy érzem, hogy az újrahasznosításnál is ugyanerről van szó. Tehát egészen addig, amíg nincsenek ösztönző tényezők és megfelelő rendszere az újrahasznosításnak, úgy a piac sem tudja ezeket minden eh, szempontból megoldani. Az Európai Unióban egy nagyon pozitív eh, példa létezik erre, az autók eh, recyclingjánál egy irányelvet sikerült kidolgozni, és azóta, mióta ez az irányelv hatályba lépett, Létezik egy iparág, amely nagyon sok munkahelyet teremtett az újrahasznosításra az Egyesült Királyságban is, és a nyersanyagokat is egyértelműen szétválasztják, amelyeket újból fel lehet hasznosítani. Az elektromos eszközöknél szívesen látnám ugyanezt, hiszen mindannyiunknak van például mobiltelefonja, van akinek kettő is, és ritka fémek, például tantál, ritka földfémek vannak ezekben a telefonokban, és csak 1,5%-át újra hasznosítják a, ezeknek a telefonoknak Európában, tehát nagyon fontos lenne ez a újrahasznosítás a nyersanyagok kinyerése szempontjából. Ezek nagyon érzékeny kérdések, és nem gondolom, hogy ezt egyedül meg tudjuk oldani, de azt is gondolom, hogy jelentős előrelépés, hogyha átláthatóságot teremtünk a nyersanyag piacok átláthatóságában, annak érdekében, hogy a spekulánsoknak jobban a körmére nézzünk. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és várom a módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Thank you, everybody. Köszönöm. Június 21-e a módosítók benyújtásának határideje. Visszatérünk a 19-es napirendi pontra. Ez az EU és Svájc között létrejött a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredet megjelésének és földrajzi jelzésének oltalmáról szóló megállapodás. Ez egy ajánlás tervezet. Szintén megvan ez a téma az önök anyagaiban. Gladfelder Béla a jelentéstevő a néppárt képviseletében. Kaspari úr, Daniel Kaspari úr a koordinátor a néppárt képviseletében, és meg is adom neki a szót. Tisztelt elnök úr, Gladfelder Béla arra kért, hogy képviseljem őt az ülésen, Más szakbizottsági ülések vannak párhuzamosan, ezért nem tud itt lenni az ülésen, és örülök annak, hogy az ő nevében bemutathatom ezt a pontot. Kedves kollégák, tudjuk azt, hogy az Európai Uniós és Svájc között a kereskedelmi kapcsolatok fontosak, csak egy számot szeretnék megemlíteni. Svájc a negyedik legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Ami a mezőgazdasági termékeket illeti, Svájc nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Az elmúlt évben több mint 6 milliárd eurónyi mezőgazdasági terméket importáltunk Svájcba, és a harmadik legnagyobb felvevő piacnak minősül Svájc a termékeink számára. Mit akar a két megállapodás részleteiben? Két javításra irányul ez a megállapodás. Az egyik a földrajzi eredet megjelölésre vonatkozik az élelmiszereknél, és itt szeretnénk javításokat elérni. A jövőben több mint száz eredet megjelölésre rendelkező terméket jelentettünk meg Svájcban. Éppen ezért nagyon fontos ezen a területen előrelépni. A második pont, ez a megállapodás nem csak Svájcra fog vonatkozni a jövőben, hanem Liechtensteinra is. Ez egy kis ország, de szintén fontos. Kaspari úr, én úgy terveztem, hogy a két dossziét külön kezeljük, de ha ön egyben szeretné ezeket taglalni, akkor rendben van. Hát úgy érezzük, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a két megállapodás kapcsán előre lépjünk. Hálás lennénk, hogyha a bizottság néhány részletet meg tudna osztani velünk, különösen ami az átmeneti határidőket illeti. Úgy hallottam, hogy eh, bizonyos sajttermékeknél lesznek ilyen átmeneti határidők, és hálás lennék, hogyha a bizottság áttekintést tudna adni nekünk arról, hogy a jövőben a gazdasági kapcsolatok, a mezőgazdasági termékek kapcsán hogyan fognak változni, Tudjuk, hogy a mezőgazdasági támogatások Svájcban teljesen máshogy néznek ki, mint nálunk az Európai Unióban, tehát um, ezek kapcsán uh, problémáink lehetnek meg, és hálás lennénk, ha a bizottság uh, információkkal szolgálna. Köszönöm szépen. Két uh, dokumentumunk van itt, két dossziénk. A 19-es és a 20-as napirendi pontok ezek. Mind a kettő az Európai Unió és Svájc között létrejött megállapodásokra vonatkozik, illetve a második Liechtensteinra. Ezeket a megállapodásokat már letárgyalták, illetve aláírták az elmúlt héten, 17-én egy hozzájárási megállapodás eljárásról van szó, és Gladfelder Béla volt az előadó, és Daniel Kaspari mutatja be, mutatta be mindkét anyagot. Van-e megjegyzés, mielőtt a bizottságot megkérünk? be. Parancsolja. Murphy úr. Murphy úr, parancsoljon. Have the floor, of course. Thank you. Uh, I'm in favor of. Köszönöm szépen. Én támogatom a földrajzi megjelöléseket, ez a fogyasztóvédelem egyik eszköze, így az emberek tudják, hogy honnan származnak a termékek, tudják, hogy ha feta sajtot vesznek, akkor mondjuk az Görögországból származik-e vagy sem, ez fontos. De ha megnézzük a bizottság szabályait, az Európai Bíróság határozatait, mondjuk a védett földrajzi megjelölésekről, és nem pedig a védett eredet megjelölésekről, amelyek ugye szigorúbbak, akkor látjuk, hogy nem ezt a célt szolgálják ezek az intézkedések. Tehát nem a fogyasztókat tájékoztatják, hanem inkább összezavarják a fogyasztókat, tehát inkább úgy működnek, mint egyfajta marketingeszköz, még a kisebb vállalkozások számára is, de időnként a nagyobb vállalkozások számára is ilyenek ezek. A fogyasztók mondjuk úgy érezhetik, hogy a földrajzi megjelölés talán azt jelenti, hogy a termék többségét egy adott területen állítják elő. Azt is jelentheti ez, hogy ez egy bizonyos minőséget garantál, bizonyos munkakörülményeket, és így tovább. De mi a valóság? A legtöbb esetben legalábbis a védett földrajzi megjelölések, eredet megjelölések esetében a gyártás egy része egy adott térségben történik, ami akár kétszer akkora is lehet, mint amire az emberek gondolnak a megjelölés alapján. Tehát szerintem a jelenlegi rendszer nem a fogyasztóvédelmet szolgálja, és ezt nem támogatom, ahogy a mostani formájában létezik. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valaki. Persze filozofálhatunk még erről, lesz máskor is lehetőségünk, de akkor térjünk rá a bizottságra, parancsoljon. From DG Agri. A mezőgazdasági főigazgatóság képviseletében az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Kaspari úr is nagyon helyesen megjegyezte, Svájc a negyedik kereskedelmi partnerünk, negyedik legnagyobb kereskedelmi partnerünk, kétoldalú, háromoldalú kereskedelmi megállapodás a lehető legmagasabb szintű védelmet biztosítja. Tehát WTO plusz védelemről van szó. Szinte minden Európai Uniós termék esetében kb. 800 termék kerül fel a listára. Ugye a borok és a szeszes italok már rajta vannak, és ahogy Kaspari úr is megjegyezte, nagyon helyesen van itt ebben a megalapodásban egy mechanizmus, amely azt jelenti, hogy új megjelöléseket is fel lehet venni a listára a jövőben. Tehát ez egy fontos elem, nem csak a két oldalú kereskedelmi kapcsolatainkat javítjuk Svájccal, hanem a szélesebb átfogóbb stratégiánkat is, amely az EU-s földrajzi megjelöléseket védi. Konkrét kérdéseket itt fel, is felvetett egy-két képviselő a parlamentben, ezekről szólnék. Az egyik az átmeneti időszak. Abban állapodtunk meg Svájca, hogy három év lesz ez. 20 termékek esetében mindkét oldal alkalmazhatja ezt. Mit jelent ez? Három évig párhuzamosan léteznek majd ezek a megjelölések, tehát az Európai Uniós termékek esetében is, és a megfelelő svájci földrajzi megjelölések esetében is. Tehát ezek a megjelölések párhuzamosan léteznek három éves átmeneti időszakon át sajt termékek kapcsán is ugyanez a megállapodás született, csak nem három, hanem öt éves az átmeneti időszak. Tehát itt van több svájci sajt, Gruyère és más sajtok, ezeket a neveket 5 éves időtartam idején fel lehet használni, akkor is, hogyha nem Svájcból származnak ezek a sajtok, tehát ezeket a megnevezéseket az EU-n belül is használ, lehet használni. Feta, Chevrolet, Blochon és Grana Padano sajtok pedig használhatók ugyanez alatt az 5 éves időtartam alatt a Svájcban, akkor is, hogyha ezek a termékek nem eh, az EU-ban eh, származtak, de az 5 éves eh, időtartam után ez a lehetőség megszűnik. Tehát ezek a szabályok pontosan szerepelnek a megállapodásban. Az utolsó ként felszólaló parlamenti képviselő felvetésére a következőket mondanám. Egyetértek azzal, hogy a földrajzi megjelölések marketingeszközként is használatosak, de nem csak marketingeszközök ezek. A földrajzi jelzések fontosak a termelőnek is. Tehát azt garantálják, hogy egy hogy termelő, aki nem abban a régióban állítja elő a termékét, ne használhassa ezt a földrajzi megjelölés, földrajzi jelzést. Tehát védelmet is jelent ez a termelőknek, nem csak marketing értéke van, hanem jogi védelmet is jelent a termelők számára. Ami pedig azt illeti, hogy nem az adott földrajzi térségből származnak azok a termékek, amelyeknek a földrajzi jelzésén ugyanez szerepel. Ezzel, azt mondan, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a két kategóriája van a földrajzi jelzéseknek. Az egyik a PDO, tehát ugye a védett eredet megjelölés. Ez, ebben az esetben a terméknek az adott megjelölt régióból kell származnia, a teljes gyártási folyamatnak itt kell zajlania. A másik pedig a másik kategória pedig egy olyan kategória, ahol nem a gyártásnak nem minden szakasza kell, hogy az adott térségben bonyolodjon le. Tehát így vesszük ezt figyelembe, és a két különböző kategória is szerepel a megállapodásban. Legutolsó sorban pedig ugye van itt egy átfogó kérdés, tehát a mezőgazdasági kereskedelmi liberalizáció az EU és Svájc között, ez az EFTA megállapodásnak nem része, és jelenleg nincsen átfogó szabadkereskedelmi megállapodásunk Svájccal a mezőgazdasági termékek kapcsán. Volt egy olyan lehetőség, hogy ezt felülvizsgáljuk, felülvizsgálhatjuk ezt a lehetőséget, de hát egyelőre még az a kérdés, hogy a vámtarifákat liberalizáljuk, függőben van. Méghozzá egy másik vita miatt. Zajlik egy olyan vita, hogy milyen intézményi kapcsolatokat építsünk ki Svájccal általánosabb körben. Tehát addig ez a kérdés függőben marad, és nincsenek konkrét terveink arra, hogy a vámtarifák megszüntetéséről tárgyaljunk Svájccal azoknak a mezőgazdasági termékeknek az esetében, ahol még mindig van e, ilyenfajta védelem. Köszönöm szépen, Daniel Kasparit kérdezem, hogy van-e végső megjegyzése? Nincs. Akkor módosítok benyújtási határideje mind a két anyag esetében ugyanaz lesz. 26-án 6 óráig. És aztán az ajánlás tervezetről szavazni fogunk június 21-én. És akkor ezzel rátérhetünk a 23-as. A 22-es pontra, mondja az elnök úr. Ez egy zárt ülés, úgyhogy mindenkit megkérek, akinek nincs jogosultsága az átülésen részt venni, hogy hagyja el a termet. Ez tehát azt jelenti, hogy mindenkinek el kell hagynia a termet, kivéve a politikai frakciók koordinátorait, a parlamenti képviselők asszisztensei, a titkárság, a szakbizottság titkársága, a jogi szolgálat, parlament jogi szolgálata,